annak érdekében, hogy polgárainkat jobban meg tudjuk védeni a jövő egészségügyi kihívásaival szemben. Köszönöm szépen, biztos asszony. Damanaki asszony összefoglalja után lezárjuk eh, ezt a jelentést, eh, a szavazásra holnap 12-kor kerül majd sor. Rátérhetünk a következő napi rendi pontra, a következő jelentésre, amelynek készítője Edith Eszterelasszony, az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az EU-ban. Négy perce van Eszterelasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek az együttműködésért és a közös eh, munkáért. Szeretném eh, a nőügy és a belpiaci szakbizottság készítőinek is megköszönni az együttműködést. Az egészségügy területén nagyon sok az egyenlőtlenség a tagállamok, a régiók között, ez eh, általában a szociális státusszal függ össze, de eh, kulturális vagy a nemekre jellemző sajátosságok is befolyásolják az egyenlőtlenségeket nem csak az egészségügyhez való hozzáférés jelentett problémát, hanem sok más tényező, az életkörülmények, a lakáskörülmények, képzés, az életmód változások és több más tényező is. Nagyon nagy különbségeket tapasztaltunk a 27 tagállam között, különösen a várató élettartam tekintetében. Az Eurostat szerint 2007-ben a vár, születésre várható tartam tekintetében 14,2 év volt a különbség a férfiak között, és 8,3 év a nők körében. A várható élettartam elsősorban a szociális helyzettel, mindenek előtt a szegénységgel függ össze és hogyha a szegénységhez társul más nehézséget okozó tényező, hogy más hátrányos helyzet, kisebbséghez tartozás, fogyatékossággal és egyebek, akkor még súlyosabbá válik a helyzet, és a veszélyeztetettség fiatal kortól egészen idős korig terjedhet, nemzedékről nemzedékre is átadódik. A világgazdasági válság tovább súlyosbította a helyzetet. A válság nyilvánvalóan érintette a tagállamok egészségügyi rendszerét, ugye a kereslet, mind a kínálat tekintetében. Ami a kínálatot illeti, a válság következtében kevesebb forrás állt az egészségügyi rendszerek E, rendelkezésére és emellett a másik oldalon a kereslet nőtt az egészségügyi szolgáltatások iránt tovább nőtt a szakadék a szegény többség és a gazdag kisebbség között. Fel kell lépnünk az egyenlőtlenségek ellen, és ehhez nagyon bátor intézkedésekre van szükség, csak így csökkenthetők a különbségek. Le kell vonnunk a tanulságokat. Nem elég, hogyha csak itt-ott változtatgatunk, és nagyjából minden marad a régiben, mert ez azt fog eredményezni, hogy tovább nőnek, súlyosbodnak az egyenlőtlenségek. A társadalmak, ahol jelentős a szegénység, instabilak. Sok konjunktúra élénkítő programot indítottak el a tagállamok, amelyel megpróbálták a válság következményeit enyhíteni. Kísérletek történtek a finanszírozás, az egészségügyi rendszer finanszírozásának az optimalizálására, átalakítására. De fontos lenne, hogy az egyenlőtlenségek csökkentését határozzuk meg prioritásnak a politikai cselekvés minden szintjén. Az egészségügyel kapcsolatban a bizottság üdvözlendő javaslatokat eh, terjesztett elő. Én is a jelentésemben ezt kiegészítem még több eh, javaslattal. Eh, az egyik az azzal függ össze, hogy jobban oda kell figyelni a hátrányos helyzetű csoportokra, bevándorlókra, etnikai kisebbségekre, fogyatékossággal élőkre, az idősebbekre és a szegény gyermekekre. Intézkedéseket kell tenni, amelyek enyhítik a válságnak az egészségügyre gyakorolt hatását. Nagyon fontosak a beruházások az egészségügyi infrastruktúrába. Biztosítani kell a gyermekek és a terhes anyák számára a szükséges életfeltételek meglétét, és finanszírozni kell olyan projekteket, amelyek hozzájárulnak az egészségügyben az egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Azaz, egy jobb, igazságosabb jövőt kell a különösen nagy veszélynek kitettek számára biztosítanunk. Köszönöm szépen, Esztrel asszony. Kilencen szeretnének hozzászólni a vitában. Ugyanúgy járunk el, mint az előző jelentés megvitatásakor. Valószínűleg a Nemzetközi Nőnappal is összefügg az, hogy csak nők szólnak hozzá ebben a vitában, és csak egy férfi képviselő. Rojtova asszony kap először szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, az elmúlt években aktívan részt vettünk az innovatív gyógyszerek támogatásában. Ebben a jelentésben a, az egészséghez való hozzáférés, a prevenció áll az előtérben, és az egyensúlytalan különbségek eh, csökkentése. Eh, de eh, a 25. pontot határozottan el kell, hogy utasítsam a jelentésben, hiszen az abortusz hozzáférés hozzáférés egyenlőséget ítével nem tudunk egyetérteni. Nagyon sok, nagyon nagyok a különbségek a várható élettartamban, de ezeket csak részben okozza az egészségügy, vagy abban lévő hiányosságok. Ez összefügg az egyes országok oktatási rendszerében lévő hiányosságokkal, és ezt is korrigálni kell különböző EU által is finanszírozott programokkal. Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelenlegi gazdaság és pénzügyi válság súlyosan rontotta az egészségügy helyzetét. Több országban, kisebb városokban akár vidéken, vagy világtól elzett helyeken az embereknek sok kilométert kell utazni, hogyha valamilyen szakellátásra van szükségük. Az egészségügyi ellátó rendszerek minősége között nagyon nagyok a különbségek a tagállamok között, és akár a régiók között is sok esetben veszélybe kerültek a hatékony ellátások, kezelések a több beteg nem tudta folytatni a kezelését, mert megszűntek a támogatások. Sok országban az egészségügyi szakszemélyzet elvándorol, mert nem tudja a munkáját végezni, és más országba keresnek boldogulást. Figyelédó asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! A jelenlegi helyzetben mit is észlelünk? Nos, azt, hogy szigor politikák valósulnak meg, amelyek a szociálpolitikát is visszavetik. Következésképpen figyelembe kell vennünk azt is, hogy az egészségügynek a területén még nagyobbak az egyenlőtlenségek. Azt mondják egyesek, hogy a deficitek ellen kell fellenni a harcot, de ugyanakkor korlátozzák azon lehetőségeket, amelyek a hozzáférhetőséget biztosítják az orvosságokhoz többek között a krónikus, a krónikus betegségek kezelésére a betegszállítást is visszavetik, és olyan helyre utalják a betegeket adott esetben, ahova nem vezet el például közösségi közlekedési eszköz. Az én országomban, Portugáliában azok az emberek, akiknek nagyon szerény a jövedelmük, rendkívül nehezen jutnak hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz, sőt, egyre nehezebben. Éppen ezért azt mondanám, biztos azt mondja, hogy nem szabad ezekről a kérdésekről csak beszélni, az elnök félbeszakítja, és megadja a szót Záborszka asszonynak. Perdón, la señora Sinclair. La señora Sinclair. Bocsánat, először Sinclair asszonynak. Kérem, Sinclair asszony, jön szó. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egészségügyi ellátás valamennyi tagállam legfőbb prioritása kéne, hogy legyen. De itt most ezt az Európai Uniós szintre akarjuk ezt emelni. Szerintem ez nem jó megközelítés. Ha olvasták a London Times-ot tegnap, akkor látják, hogy hol tart az ügy. Óriási költségvetés megszorítások vannak, és az Európai Unió és a képviselők 36%-os növelését írnák elő az egészségügyi költségeknek, ugyanakkor nincsenek minőségi elvárások. Az egyik statisztika azt mutatja, hogy ha nem, nem kapunk hangot, ja, elnök elvette a mikrofont a felszólalótól, Zaborszka mondja, adom meg a szót, félbeszakította az elnök a felszólalót. Köszönöm elnök úr a szót. Tisztelt biztos asszony, minden emberi lény egyedi. Mindannyiunknak más képességeink és életmódjaink vannak. Ez a természetes különbözőség hajtja egyébként a gazdaságot, és hogyha az egészségügyi különbségeket akarjuk csökkenteni, ennek mégis megvan az alapja, mert a, a szenvedés az generikum, és ettől mindenkit, amennyire csak lehet, meg kell óvni. Az egészségügy önbelül az, a, hogy a jelentés az abortuszt támogatja, elfogadhatatlan számunkra, mert ez szenvedést okoz, és erkölcsi elveinknek ellentmond. Köszönjük szépen, megadom Perilló úrnak a Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Unióban jelenleg jelentős egészségügyi egyenlőtlenségek érvényesülnek a szolgáltatások tekintetében, az ellátáshoz való hozzáférés tekintetében. Éppen ezért integrált válaszadásra van szükség az egyenlőtlenségeknek a kezelése lehetséges, és egyszerűen gazdasági kérdéseket is kell egy témában, meg lehet mindezt oldani. Úgy vélem, hogy az egyenlőtlenségek elleni harc prioritás kellene, hogy legyen. Egy általános megközelítést kellene kialakítani az összes szakpolitikában, amely lehetővé teszi az egészségügyi ellátásokra való szempont érvényesülését is a szakmai elismeréseknek, szakképzettségeknek az elismeréséről szóló irányelvnek a felülvizsgálata egy jó alkalom lesz arra, hogy megerősített együttműködésben lépjünk tovább. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Kelly úrnak. Uh, There are a number of aspects here. One I would like to hone in on több szempontról is beszélnünk kell. Az egyik, amelyet kiemelnék a következő. Az egyenlőtlenségeket az egészségügyben úgy tudjuk a legjobban leküzdeni, ha egészségesebbek az emberek több kollégám és mal együtt egy írásos nyilatkozatot tettünk annak érdekében, hogy több száz millió ember aktívabb éljen, és az Európai Bizottság is reméljük, hogy támogatja majd ezt a törekvést. A második dolog, az új, új kormány alakult a kormányomban, a néppárt és a szocialisták koalíciójával, és az értelmes egészségügyi ellátást kívánják megvalósítani. A cél az, hogy a betegek hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz, függetlenül attól, hogy milyen vagyoni helyzetben vannak. A holland modellt szeretnénk megvalósítani, amit nagyon jónak tartunk. Köszönöm szépen, Kelly úr. Most pedig eh, Kalem, Kalemach asszonynak adom meg a szót. Eh, biztos asszony, elnök úr, az egészségügyi egyenlőtlenségek eh, megszüntetéséről beszélünk, ami nagyon ambiciózus megállapítás. A jelen helyzetben azt hiszem, Európában ahhoz kellene hozzájárulnunk, hogy a következő években ne nőjenek ezek a különbségek, de a tendencia az, hogy ezek növekednek. A legfontosabb az, hogy milyen szociális normákat építünk le, hol csökkentjük vagy nehezítjük meg az oktatást. Hiszen ott, ahol alacsonyabb szintű lesz az oktatás, ott nagyobb lesz a szegénység is, és tudjuk, hogy a szegénység tesz beteggé. Ezért felhívom bizottságot arra, hogy a szükséges konszolidációt végezzük el az európai és a tagállami költségvetésekben is amiket most nem ruházunk be a szociális, szociálpolitikába, azt majd az egészségügybe kell. Köszönöm szépen. Most pedig Antonescu asszonyé a szó. Nagyon nagy kihívásokat jelent a szolidaritás, a szociális kohézió és az egyenlő esélyek szempontjából is az egészségügyben megmutatkozó különbségek eh, léte. Az EU-nak eh, bátorítani kell azt, eh, hogy minden új cselekvési terben, minden szakpolitikában törekedjen az EU arra, hogy magas szintű védelmet biztosítson az emberek egészségének. Speciális indikátorokkal kellene nyomon követni az egészségi állapot alakulását, és ezeknek a segítségével a nemzeti hatóságok nyomon tudnák követni, ha hogy hogyan alakul a helyzet, és így javítani lehetne az egészségi állapotot. Az egészségügyi ellátás minőségének javítása érdekében egy munkacsoportnak ki kellett dolgozni egy stratégiát, amely biztosítani lehetne azt, hogy a lehető legjobbakat vegyenek fel egészségi dolgozónak. Elnök úr, az alkohol minden ö, korai halál 70%-ának ott lesz a hátterében 2020-ig. Tehát a népegészség és a szociális körülmények összefüggés rendszerében világos, hogy hogy az egyenlőtlenségek nem önkéntesen alakulnak ki, hanem az unfair társadalom mellékjelenségei. A 2007-2013-as időszakra vonatkozó tervek már korábban is leszögezték, hogy ugyanazok a prioritások mint majd ezen, ezten lesznek. A 2020-as stratégiában szó van most már indikátorokról is, amelyek a diszkriminációt kimutatják például az életkorra való tekintettel. Köszönjük, ezzel lezárom a vitát. Most pedig megadom aki biztos asszonynak a szót, hogy reflektálja az elhangzott képviselői felszólalásokra. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság megköszöni a parlamentnek a támogatást, hogy az egészségügyi egyenlőtlenségekre vonatkozó tervünket megvalósítsuk. Köszönöm különös tekintettel Esztrela asszonynak a kiváló munkát, elkötelezettségét az ügy mellett. Az országok között is, a régiók között is, a szegények és gazdagok között is, az etnikai csoportok között is vannak különbségek, és ez minden tagállamban így van, a régiekben, újakban is, de egyes országokban ezek a különbségek nőnek ezért tartjuk fontosnak azt, hogy ezzel foglalkozzunk, különös tekintettel a gazdasági válságra, amely ezeket a különbségeket tovább élesítik. Már most látható a válság hatás abban, hogy megnőtt a munkanélküliség, eladósodtak az államok, és a következő lépésben az egészségügyi állapot fog romlani. Az egészségügyi ellátás és persze az egészségügyi állapot közötti különbségek csökkentése, tehát külön stratégiai cél, nagy kihívás, amelyet a parlamenti jelentés is mint olyat fogalmaz meg, és mint horizontális feladatot ír elő nekünk is és a kormányoknak is. Az önök jelentése fontos kiinduló pont a jövő szempontjából. Önök kiemelik, hogy az ellátásokhoz való hozzáférés és a megelőzéshez való hozzáférés a legfontosabb, és a peremcsoportok problémáival külön kell foglalkozni, és el kell érnünk, hogy a technológiai fejlődés azonnal elérje a legszélesebb társadalmi rétegeket. A bizottság az önök fenntartásaival is egyetért, egyetértünk azzal is, hogy a nők őket különösen sújtja az egyenlőtlenség az egészségügyi ellátásban. A bizottság ezért intenzíven foglalkozik most azzal, hogy intézkedéseket fogalmazzon meg, amelyek csökkentetik ezeket a különbségeket, és javíthatják a szolidaritást. Partnerségben dolgozunk a tagállamokkal és határokon átnyúló programokat tervezünk. Ahhoz, hogy ezek a partnerségek hatékonyak legyenek és működjenek, közös fellépésekre van szükség, amit az EU egészségügyi programja finanszírozhat, hiszen erre való. Finanszírozni tudjuk a tudományos felmérését a helyzetnek, a hálózatok kialakítását és a konkrét intézkedéseket. Horizontális módon látjuk a feladatot, például a dohányzás visszaszorításával, az egészséges táplálkozás promóciójával, az egészséges megöregedésre vonatkozó tanácsokkal odafigyelünk a foglalkoztatási, szociális mutatókra, az a mezőgazdasági kutatási mutatókra. Egyértelmű, hogy többet kell tennünk ezen a területen, mert az egyenlőség nem fog megvalósulni egyik napról a másikra, évekig tarthat, míg egyáltalán sikerülhet közelíteni a rendszereket egymáshoz, éppen ezért kötelességünk ezzel most és azonnal intenzíven foglalkozni, hogy megfogható eredményeket generáljunk. Köszönöm szépen, biztos asszony! Ezen hozzászólás után ezt a témát lezárhatjuk, a szavazásra pedig a holnapi napon kerül sor délben. Állásfoglalási indítványról fogunk tárgyalni.